Így gyakorlatilag lezártuk a szavazást, most pedig a... No hay ninguna petición de explicación de voto. magyarázatok következnek, nincs erre igény, úgy látom. Ha lesz később, akkor azokat írásban megkaphatjuk. 11.30-ig felfüggesztem az ülést. Majd akkor a parlament elnöke következik.